Kedves kollégák, folytatjuk a délelőtti ülésünket. Szeretném köszönteni Vaszilieu asszonyt, aki az egészségügyi biztos, természetesen ez a témakör most minden, mind a 27 tagállamot nagyon érdekli. Köszöntöm Önt! köszöntöm az NV új mandátumában itt. Nagyon sok elkötelezett munkatársat láthat itt. A mi szakbizottságunk nem csak a környezetvédelemmel, hanem az egészségügyel is foglalkozik. Ön azért érkezett majd hogy beszámoljon arról, hogy hogyan áll a H1N1-es vírus elleni harc, mi a jelenlegi helyzet. A bizottság összeállított egy közleményt, egy programot, és erről szeretnénk önnel beszélni. Másfél órá rendelkezésünkre, és megpróbáljuk, hogy mindenki szót kapjon. Biztos azt, hogy megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy megjelenhetjek az a, a választások után első alkalmak önökök előtt. Nagyon építő kapcsolatom volt e, az előző parlamenti időszak alatt is ezzel a bizottsággal, és remélem, bízom benne, hogy a jövőben is ez így fog folytatódni. Ahogy az elnök úr is mondta, én most beszámolok arról, hogy mit tettünk az utóbbi hónapokban a H1N1 vírussal kapcsolatban. Hiszen pandémiáról, világjárványról van szó. Először is a jelenlegi helyzetet szeretném bemutatni, és aztán arról beszélek, hogy mit teszünk azért, hogy e, ezt az közegészségügyi riasztást kézben tarthassuk. Az EU és az EFTA országok e, megerősített eseteket jelentettek már. Jelenleg több mint 55 ezer ilyen eset van Európában, de meg kell jegyeznem, hogy sok ország már nem is számolja az újabb eseteket, tehát e, nem mondom, hogy ez egy megbízható szám Szerintem sokkal magasabb már. És körülbelül 350 ezer es eset van az egész világban. Ugyanakkor, mivel több ország is már e, abba hagyta a jelentést, ezek a számok, mint ahogy már mondtam, sokkal nagyobbak. A fertőző esetek elsősorban az 5-24 éves csoportban fordul elő, és a kórházi kezelést elsősorban a négy éves korig kapják legközebb, legtöbben. Ugyanakkor az esetek többsége enyhe lefolyású, de eddig volt 174 haláleset is Európában. Az áldozatok legtöbb száma, legtöbbje rendszerint más betegségekkel is küzdött. Az Európai Betegségmegelőzés és Rárványvédelmi Központ szakértői úgy látják, hogy ez a halálesetek száma hasonló a szezonális influenza haláleseteinek számához, amely általában egy negyed vagy félmillió ember halálát okozza évente a világon. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy akár a pandémia, vagy pedig a szezonális influenza ártatlan lenne azt illetően, hogy hogy viselkedik a déli féltekén ez a pandémia, az ECDC úgy becsli, hogy a legrosszabb esetet figyelembe véve az EU lakosságának akár 30%-a is megfertőződhet ezzel a vírussal a téli időszak alatt. Ugyanakkor Fennáll annak a kockázata is, hogy idővel az influenza vírus mutál, mutálódik, és patogénebbé vál. Ilyen esetben az eredmény azt jelentheti, hogy a betegségnek a kimenetele sokkal komolyabb lesz, súlyosabb lesz. Ez hatalmas kihívást fog jelenteni a közegészségügy kezelésében, és hatalmas nyomást fog jelenteni az egészségügyi szervezeteknek, és akár az egész gazdaságnak. Ezért nem szabad elfelejteni, hogy az influenza világjárványok általában nem kerülhetők el. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy megfelelően legyünk felkészülve erre, azért, hogy a hatásait ennek a világjárványnak minél kisebbre csökkentsük. Természetesen a technikai kapacitás, a költségvetési források és a felkészültségi struktúrák nem ugyanolyan szinten vannak mindegyik tagállamban. Vannak olyan országok, amelyek jobban felkészültek, felszereltek, mint mások. Ezért nagyon fontos, hogy egy összehangolt és egymást támogató megközelítést alkalmazzunk az EU-ban, hogyha azt akarjuk, hogy hatékonyan tudjunk válaszolni erre a járványra. Az évek során a tagállamok eh, nemzeti eh, felkészültségi terveket eh, készítettek elő, és az összehangolásra, a megelőzésre és az ellenőrzési intézkedésekre helyezték a hangsúlyt, és a kapacitást növették, növelték. Ez előtt az Európai Bizottság prioritásként jelentett, jelezte a pandémia elleni harcot. 2005. novemberében a bizottság egy közleményt fogadt el az influenza pandémia felkészültségi tervezéssel kapcsolatban, amely eszközöket és támogatási mechanizmusokat hozott létre a, tagországok segítségére, segítésére. Azért vagyunk jól felkészülve, mert amikor áprilisban kitört a járvány, akkor a tagállamok összehangolták az erőfeszítéseiket, hogy ezt a közegészségügyi fenyegetést megfelelően kezeljék, és elkezdték a felkészültségi tervezést. Az ECDC támogatásával a bizottság vezető szerepet játszik e-, e-, EU szinten ezekben az összehangolási erőfeszítésekben, és ez megfelel annak a, azoknak az EU jogszabályoknak, amely a fertőző betegségekkel kapcsolatos, és a rendkívüli egészségügyi tanács következtetéseinek is megfelel, amelyet április 30-án tartottak. Ezt az összehangolást ö, ö, hogy kezeljük. Én az egészségügyi sürgősségi műveletek eszközét, az úgynevezett HEOF-ot hoztam létre, hogy a helyzetet nyomon kövessük, és megvizsgáljuk az epidemiológiai ráványodi helyzetet, és megfelelő közegészségügyi rendelkezéseket hozzuk. A bizottság ott ebben a feladatban az EU egészségbiztonsági bizottsága támogatja. Ezt nemzeti kormányoknak magas szintű képviselői állítják össze, és ez egy együttműködési és összehangolási testület, amely az egészségügyel kapcsolatos fenyegetettségről szóló információt terjeszti. Amióta kitört a járvány, 30 audiokonferencia ülést tartottunk a tagállamoknak a képviselőivel és harmadik országok hatóságaival és a WHO-val is mindegyik ülésnek a jegyzőkönyvét és jelentését a megfelelő érdekelt feleknek körbeküldtük, és a vitáknak az összefoglalását a DG Sanko, tehát a Sanko főigazgatóság internetes oldalán is megtalálhatják. Az nyáron is folytatottak ezek az ülések, és most hetente egyszer tartjuk őket, elsősorban a kockázatkezelési kérdésekkel foglalkozunk. Az összehangolási erőfeszítések eredményeként az Európai Bizottság és a tagállamok kulcsfontosságú döntéseket hoztak azért, hogy hatékonyan kezelhessék ezt a pandémiát. Néhányat szeretnék megemlíteni közülük iránymutatást adtunk ki, hogy hogyan kell az eseteket kezelni, és hogyan kell kezelni a betegséget, és orvosi ellenintézkedésekről. Aztán a közvéleményt is tájékoztattuk arról, hogy hogy tudják megvédeni magukat. Az iskola bezárásokról is a vakcinációs első, legfontosabb csoportokról, és az utazóknak tanácsokról is gondoskodtunk. És közös esetmeghatározást is létrehoztunk azért, hogy megfelelően lehet, lehessen diagnosztizálni az eseteket. Ezért most szeretném itt kifejezni az Európai Parlamentnek a köszönetemet azért, hogy az év első felében felgyorsította az eljárásokat, azért, hogy elfogadhassanak kötelező érvényű e, esetmeghatározásokat és a H1N1-nek a felügyeleti rendelkezéseit. Hogyha az ősszel ez a helyzet újra előfordul, akkor remélem, hogy hasonló támogatásra számodhatunk a parlament részéről, azért, hogy minél gyorsabban tudjunk a gyorsan változó helyzetre reagálni hogy megerősíthessük az együttműködést, összehangolást az különböző ágazatokban, a tagállamokban. Szeptember 15-én az Európai Bizottság egy közleményt fogadott el, amely a kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozik, és olyan kérdésekkel, hogyan lehet a pandémiával foglalkozni, ezt egyetlen jelentésben foglaltuk össze. Ennek három célkitűzése van. Először is az európai együttműködésnek az eredményeit felvázoljuk, amelyben mind a tagállamok, mind a bizottság és a nemzetközi partnerek is részt vettek tettek már a betegség kitörése kezdetétől fogva. Mindegyik tagállamnak hozzáférése van a legaktuálisabb tudományos tanácsokhoz és a technikai iránymutatáshoz az ECDC-n keresztül és az EMEA-n is keresztül. Aztán a tagállamok hatóságai egyetértettek abban, hogy közös EU megközelítést alkalmazunk a tanácsokat illetően. A második célkitűzés a szélesebb körű kérdésekkel foglalkozunk, a, a társadalmi gazdasági hatásokkal, és a fontosságát is taglalja az ágazatok közötti együttműködésnek. A harmadik célkitűzés az stratégiai jellegű, például a vakcina és a vírus ellenes antivirális szereknek a kialakítása, a vakcinák, beszerz, vakcinák beszerzése és stratégiája, a harmadik országok támogatása és a hatékony kommunikáció a közvélemény számára. Ezeket a pontokat, kérdéseket öt munkadokumentumban részletesen taglaljuk, ez a közleményet kíséri. Ez a közlemény csomag az alapja az EU egészségügyi minisztereknek a rendkívüli találkozásja október 12-én. Hogy a pandémiára hatékonyan tudjunk reagálni, együttműködünk a világon lévő partnereinkkel is. Szeptember 11-én én egy különleges miniszteri találkozót tartottam a globális egészségügyi biztonsági kezdeményezésről, tehát a G7 országokkal és Mexikóval. Elsősorban a vakcinációval és a harmadik országok segítségével foglalkoztuk. foglalkoztunk eznek a csoportnak a munkája nagyon fontos ahhoz, hogy a nemzetközi információcserét és a munka összehangolását biztosítani tudjuk, és ez már így történt a vírus megjelenése óta. Nézzük a vakcinákat, most az oltóanyagokat. Múlt héten az EMEA, az Európai Gyógyszerügynökség, és tudom, hogy már az igazgatójával is találkoznak, pozitív véleményeket is kiadott. Két világjárvány influenza vakcinával kapcsolatban, amely megkapja a forgalomba hozatali engedélyt az EU-ban. Az EMA e igazgatója, Lundgren úr, nem sokára önökkel fog találkozni, és ezekre a kérdésekre részletesen tud majd válaszolni. A bizottság e, az ajánlásokat és iránymutatásokat is kiadott a vakcinációs stratégiákat illetően, és a prioritási csoportok azonosításával kapcsolatban. Ezeket az ajánlásokat az Egészségbiztonsági Rend, e, Bizottság már jóvá hagyta, és ennek a célja az, hogy támogassuk a tagállamokat e, a vakcinás, vakcinálási stratégiáik összehang, meggyilkolásában. Kedves elnök úr és tisztelt képviselők! A jelenlegi H1N1 járvány tulajdonképpen egyelőre korlátozott mértékben terjedt. Ugyanakkor a lehető leggondosabban kell elővigyázatos intézkedéseket hozni, mivel ez egy új influenza vírus, és tudjuk, hogy ezek a vírusok általában megjósolhatatlan viselkedésűek. Mint ahogy említettem már, szeptember 11-én találkoztunk, és a nemzetközi partnereinkkel tárgyaltunk, és a WHO egyik szakértője azt mondta, hogy senki sem lehet biztos abban, hogy ez a vírus hogyan fog viselkedni, hogyan fog alakulni. És ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk rá, lehet, hogy súlyosabb eseteket is fog okozni, és erre fel kell készülnünk. De már is jól felkészültek vagyunk, de ugyanakkor ébernek kell maradnunk, mivel a tél közeledik, és nekünk biztosítani kell, hogy megvédjük az állampolgárokat ettől a fenyegetettségtől, és ezért gyorsan kell tudnunk reagálni megfelelő intézkedésekkel, ha szükség lesz rá. Remélem, hogy támogathatunk ebben a munkában az Európai Parlamentnek az értékes segítségében, és különösen különösen segítségére, és különösen az önök bizottságáira. Köszönöm szépen. Biztos asszony, nagyon szépen köszönjük ezt az előadást, az erőfeszítéseit, és azt, hogy a tagállamokat is megpróbálik megpróbálják felkészíteni az influenza elleni harcra, hogy ne maradjon ellenőrizetlenül ez a vírus. Hallottuk az intézkedéseket, hallottuk a cselekvési tervet. Én ma oltott, oltattam be magam, persze a normális influenza ellen, nem az új ellen. Ezt a parlament orvosi szolgálata ajánlja fel. Ähm, Hallom, hogy már a H1N1-re is megérkezett a vakcina, és most hallani fogjuk a képviselőktől, hogy mit gondolnak az egyes tagállamok a helyzetről. Péter Lizéjé a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon nagy az elkötelezettsége, nagyon fontos, hogy a bizottság ebben az esetben koordináló szerepet játszon a tagállamok számára. Itt egy pandémiáról van szó, és senki nem értené meg az állampolgárok közül, hogyha 27 tagállamban 27 különféle intézkedést alkalmaznánk. Köszönetet szeretnénk mondani az ajánlást is, hogy zárjuk be az iskolákat. Ebből nagyon nagy viták voltak az egyes tagállamokban. Brazíliában előadó félbeszakítja magát. Tehát Brazíliában történt a legtöbb halálos eset, ha jól tudom, és ott három hétre bezárták az iskolákat. Ennek az eredménye az lett, hogy a gyerekek az iskolákon kívül gyűltek össze, például a bevásárlóközpontokban, és így aztán nem volt alkalmuk arra, hogy megismertessék a gyerekekkel, hogy milyen higiéniai megelőző intézkedésekre lenne szükség. A vakcinákat és a vírus ellenes gyógyszereket illetően, a hozzáférést illetően, én úgy tudom, hogy a rizikócsoportokat is be lehet oltatni. Jakab asszony az ECDC-től a múltkor azt mondta, hogy a klinikai vizsgálatok folytak eddig is, de eddig csak egészséges felnőttekre kivetítve. Én azonban úgy tudom, hogy a vakcina a gyermekek és a rizikócsoportok számára is alkalmazható, de fontos lenne ezt tisztázni, A mi miniszterünk sajnos egy nagyon kétértelmű kijelentést tett, mi szerint legjobb az lenne, hogyha a gyerekeket csak tavasszal oltatnák be. Úgyhogy én nem tudom, mi a helyzet ezzel. Szerintem az lenne a legjobb, ha mindenki lehet a leggyorsabban védőoltást kapna. A vírus ellenes gyógyszereket illetően létezik a Tamiflu öm, folyadék, Grostet asszony a gyógyszerbiztonsággal kapcsolatban kitért arra, hogy a gyerekeknek mennyire biztonságosak ezek a gyógyszerek. Itt is szeretnék tudni. Tudom, és ez az utolsó megjegyzésem, hogy Ferhajgen úr a felelős az engedélyeztetésért hivatalosan. De nem tudom, a jövőben is ezt akarjuk? Barózó úrnak meg kell fontolni, hogy hogyan osztja meg az új bizottságot, hogyan osztja fel. Az én személyes tapasztalataim szerint ön mit mondana akkor, hogyha Barózó úr megkérni arra, hogy ön felügyelje ezt a részt is? Köszönöm. Köszönöm. Thomas Lundgren úr az EMEA igazgatója közben megérkezett hozzánk, itt van a pódiumon, majd mindjárt, úgyhogy köszönjük szépen. Talán önnek érkeznek majd specifikus kérdések, hiszen ön ma a szakértő ebben a témában itt a házban. Dagmar Roth Berend asszony, szó. Köszönöm szépen. Ugye Löngren úr a később lesz majd eszmecsere, akkor beszélhetünk a, az oltás engedélyezésének eljárásáról, illetve a gyógyszeripari politikákról is. Most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Biztos asszony, mindig lenyűgöz, amikor önt hallgatom. Egyetlen bökkenő van, amikor hazatérek, vagy más európai országba megyek, akkor ezt a meghatottságot rögtön elveszítem. Megemlítette hogy milyen sok találkozón vett részt, 30 audiovizuális konferencián, bizonyára a résztvevők nagyon tájékozottak. De hadd mondjam ki kereken, a többiek kevésbé informáltak. Amikor Jacobs asszony itt volt, akkor is elmondtam, hogy az információ, a felkészülés és a tanács tekintetében van még teendőnk. Először is az információ. Érdekes számomra, hogy vannak olyan tagállamok, ahol van némi információ, azonban nem ugyanolyan mennyiségű, nem ugyanazon a helyen hozzáférhető, tehát nem minden iskolában, minden egyetemen, nem minden irodában, vagy közigazgatási épületben, tehát eltérő helyeken, férhető hozzá az információ. Az emberek nem tudják, hogy mit kell tenniük, kezet fogjanak-e, avagy sem, adjanak-e egymásnak üdvözlő puszit, avagy sem, elkerüljék-e a metrót, avagy sem, mit kell tenniük. Tehát egyszerű információ van szükség, hogyha ez nem lehet az eredménye ennek a rengeteg tárgyalásnak, hát akkor hol járunk. Aztán ami az elővigyázatosságot illeti. Meglepett, amikor elindult az iskolai időszak, ugye szeptemberben, illetve augusztus végén, országoktól függően, nem minden iskolában, nem minden gyárban nem minden épületben voltak fertőtlenítő tubusok, fertőtlenítő anyagok. Nem, nem mindenkinek mondták el, hogy amikor bemegy egy ülésterembe, vagy kimegy az ülésteremből, akkor fertőtlenítenie kell a kezét, hogy mi a tehendő mondjuk a köhögéskor. Vannak, akik ezt megteszik, vannak, meg, akik megteszik az elővigyázatossága lépéseket, vannak, akik nem. és nem tudják, hogy, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre, például a törlőkendők. És aztán a felkészültség és a tanács, ugye ez a fontos kérdések. A felkészülés tudjuk, hogy erre ezzel foglalkoztunk, szavaztunk is, költségvetés illetően a tagállamok támogatást kell, hogy kapjanak az antivirális gyógyszerek vonatkozásában. Ez megszavaztuk, bár nem, nem feltétlenül Európai Uniós költségvetésből kellett volna, de megszavaztuk. Tehát határozottan ki kell mondani, a tagállamok felelősségéről van szó, felkészültek-e a tagállamok, és hogyha nem, akkor miért? Vasszili asszony, arra kérem önt, hogy nevezzen nevén a gyereket. Meg kell néznünk, hogy a saját országainkban mi a helyzet. Tudni szeretnénk, hogy mikor ö, mikor és milyen lépéseket tudnak tenni a tagállamok, hány kórházi ágyat tudnak biztosítani, milyen mennyiségű oltóanyaggal rendelkeznek, és így tovább, és ez a felkészültség. És végül a tanács. Miért nem tudjuk megmondani konkrétan az embereknek, hogy mit kell tenniük hozzáférhető az oltóanyag, a vakcina, és mégsem tudják, hogy most beoltassák magukat, vagy sem. Nincs információ. Ezt az információt el kell juttatni az emberekhez. Fogunk a mai napon még beszélni arról, hogy milyen eszközeink vannak, de ez, ez az információszolgáltatás nem csak az EMEA feladata. Kérem biztos asszony, segítsen ebben is. Yes. Uh, well, Egyetértek önnel. Ugyanakkor a feladatunk az, hogy azt biztosítsuk, hogy mindegyik tagállam ugyanolyan tájékoztatást kap, ugyanolyan irányelveket, ugyanolyan tanácsot. És hogy egységes kommunikációs módszerekben egyezünk meg, ahogy ezt közöljük a közvéleménnyel. De ha van időnk, többet is teszünk és kérdéseket teszünk fel a minisztereknek, megkérdezzük őket, hogy milyen intézkedéseket fogadatosítottak. És akkor láthatjuk majd a különbséget. Nekem kényes a helyzetem, mi szolgáltatjuk a szükséges információkat, bizonyos dokumentumokat hozunk létre arról, hogy hogyan közöljék az információt a közvéleménnyel, a nyilvánossággal, az iskolabezárásokról és másokról. Ezekben egyetértünk, de végül is az egészségügyi miniszterek alkalmazzák ezeket és hát ők vagy nyomunk, vagy követik ezeket a tanácsokat, vagy nem. Persze fontos az embereknek az ismereteit növelni, a tudatosságukat növelni, de voltak olyanok, akik feltették a kérdést, hogy ezt komolyan gondolják? Tényleg ilyen súlyos a helyzet? Lehet, hogy nem is kell annyira figyelni. És ezért próbálom megértetni az egészségügyminiszterekkel, hogy ébernek kell maradnunk, készen kell lennünk. Lehet, hogy végül azzal fognak vádolni bennünket, hogy többet tettünk, mint szükséges. Sose lehet nyerni. Lehet, hogy tehát, e, de jobb, hogyha vádolnak bennünket, mint hogyha azzal vádolnának, hogy nem voltunk eléggé felkészültek. Igen, valóban tartottunk videokonferenciákat a tagállamoknak a képviselőivel. Egy sok kérdésben egyetértettünk, és meg is állapodtunk, de hát aztán tőlük függ, hogy ezt hogy valósítják meg. Corinne Lepage. Corinne Lepage. Madame la commissaire. Biztos asszony, értem a szubszidiaritással kapcsolatos kérdéseket de ahogy a kollégám is mondta, Jakab asszonyt hallgattuk meg néhány hete, aki jelezte nekünk, hogy amikor a vakcina már rendelkezésre fog állni, azt elsősorban a jó egészségnek örvendő felnőtteknek fogják használni. A gyerekek és az immunbetegségekkel küzdködő embereket még egyelőre nem veszik bele, ugyanis a másodlagos hatásokat taglaló tanulmányok azt mondják, hogy ez veszélyes lenne. Ez legalábbis az első forgalomba került vakcinákkal volt kapcsolatos. A bizottság elfogadott egy álláspontot, és ez meglep, és nem tudok egyetérteni. Azt mondják, hogy bizonyos országokban a gyerekekkel és a törekeny egészségű felnőttekkel fognak elsősorban foglalkozni, ugyanakkor Jakab asszony mást mondott. Tehát ez az első kérdésem. A második kérdésem, amelyet Rivei asszony is feltett, az pedig az, hogy a vakcinának milyen lesz az összetétele talán, majd erről, erre az igazgató úr fog tudni válaszolni. Ugyanakkor ez egy nagyon fontos kérdés, tehát hogy hogyan gyártják ezeket a vakcinákat, milyen adjuváns szereket használnak fel. Van, ahol mikor, tehát fontos, hogy tudni, hogy van-e benne alumínium vagy más milyen módszereket használnak, tehát nem lenne jó, hogyha e, ezeknek a vakcináknak a hátulütői e, súlyosabbak lennének, mint e, az, amin segítenek. Tehát pontosan ezért teszem fel ezeket a kérdéseket, mert ezek nagyon fontosak. Jó kérdéseket kap majd Lundgren úr is. Összegyűjtjük ezeket, és aztán egyben válaszolunk rájuk. Rendben. François Merci. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a szót. Biztos asszony, mindig is nagyon örülünk, amikor ellátogat hozzánk, és nem első alkalommal beszélünk eh, a H1N1 eh, eh, járványról. Nyilván van az MEA-nak, az elnökének kell bizonyos, igazgatónának kell bizonyos kérdéseket feltenni, épp ezért itt most a kommunikációról szeretnék szólni, hiszen azt látjuk, hogy még azokban a tagállamokban is, ahol jó a kommunikáció, teljes a zavar. Először is a szezonális influenza és a H1N1 influenza közötti összekeverésről van szó. Vannak a, olyan állampolgárok, akik azt mondják, ó, hát a szezonális influenza az nem is olyan súlyos, minden évben előfordul, tehát hogyha H1N1 az hasonló, akkor miért kell most ekkora e, körítést vonni köré. Tehát nagyon fontos, hogy a, az információkat ö, megfelelően kezeljük, meg kell mondani, hogy nem tudjuk, hogy ez a vírus hogy fog alakulni, nem ismerjük olyan jól, tehát ö, fontos mindezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Ezért szeretném tudni, biztos asszony, hogy hogyan tervezi ön meg, hogy jobb válaszokat adjunk a hatásjavító szerekről, az agyuvánsokról, hiszen nagy vita folyik róla. Aztán vannak olyan orvosok, akik azt mondják, hogy ők nem fogják beoldatni magukat, ugyanakkor vannak olyan populációk, akiket első sorban fognak beoltani, és akkor hogy várjuk el, hogy az állampolgárosok, állampolgárok el tudják dönteni, hogy mit csináljanak, amikor maga a, a körzeti orvosok is azt mondja, hogy ő nem fogja magát beoltatni. Ezek az információk nagyon veszélyesek, hiszen hiszen hogyha például a télen súlyos világválság, világjárvány tör ki, akkor talán túl késő lesz, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk. A harmadik francia, Michel. Köszönöm szépen, elnök úr. Több kérdésem is van. Az első az engedélyezéssel kapcsolatos. Meglep, hogyha van egy testület, engem ugye most választottak meg, tehát meglep, hogy az ipari miniszter fog azért a vakcináról dönteni. Remélem azért mégiscsak az egészségügyi biztos fog erről dönteni. Amikor megnéztem az MEA-nak a dokumentumot, azt látom, hogy nincsenek adatok a gyerekekről és a felnőtt a terhes nőkről. A H5-et már kísérletezték, és hogyha erre működik az ellenanyag, akkor azt mondják, hogy a H1N1-re is kéne, hogy működjön, de hát ez csak egy következtetés azt olvassuk, hogy a három évvel alatt, alatti gyerekekre nincsen adat, a 10 és 17 évesekre kevés, és a terhes nőkre pedig nincsen. És akkor, amikor látjuk a, popul- a kritikus populációkat, az aszmatikus gyerekekről beszélnek, és a terhes nőkről. Tehát akkor úgy tűnik számomra, hogy ellentmondás van az engedélyezés és a kevés adat között. Másik kérdés a felelősség kérdése. Tegnap találkoztam a Novartis laboratórium képviselőivel. És most akarják engedélyezni nekik a szert. És arra a kérdésre, hogy ki lesz a felelőse, hogyha másodlagos hatásokat látjuk a vakcináció után, akkor azt mondták, hogy a laboratóriumok csak a vakcinák minőségéért felelnek. E, tehát a, a gyógyszerügynök az megadja az engedélyt, és az államok felelnek a, a használatáért. Hogyha én beoltatom magam, például Guillain-Barré neurológiai betegséggel küzdködöm, akkor most kihez forduljak? A kormányomhoz, az EMEA-hoz, a bizottsághoz? Tehát ki lesz felelős, hogy ezt nekem beadják, vagy nem? Az Egyesült Államokban a laboratóriumok ezt meg tudták aldani, tehát itt Európában is legyenek a laboratóriumok a felelősek ezért. Más utolsó dolog, jelezni szeretném, hogy a Baxter Laboratórium ügyét vegyük figyelembe, ugyanis tavaly ők egy vakcinát előállítottak, amely haláleseteket okozott a Csehkosztársaságban, Ausztriában, és már is egy per folyik, ugyanis két vírust összekevertek, vírust összekevertek, és ezért a vakcina néhány embernek a, a halálát okozta. Tehát, biztos asszony, a kérdés az, hogy mennyire életképes, mennyire megbízhatóak a laboratóriumi eljárások, és ön mit fog tenni azért, hogy a farmakovigilai protokollban független képviselők legyenek, akik ellenőrzik, nyomon követik a vakcináknak a sorsát, tehát hogy legyen egy független tanulmány, nem pedig amelyet a gyógyszergyártó cégek finanszíroznak. hope I will uh, remember all this. Remélem, hogy uh, minden kérdést észben tudok tartani. Tehát, hogy az oltóanyag biztonságos a gyermekeknek, illetve a terheseknek. A szakértő majd utánam következik, ő fog tudni válaszolni pontosan erre a kérdésre, de hadd mondjam el, hogy én, nekem milyen ismereteim vannak. Tudomásom szerint az EMEA közreadta a saját tudományos véleményét Ebből kiderül, hogy nem, nincs bizonyíték arra, hogy a vakcina ne lenne biztonságos gyermekek számára, illetve terhes nők számára. 9000 klinikai próbát végeztek el, illetve fölvették a kapcsolatot a gyógyszercégekkel, arra kérték őket, hogy folytassák a klinikai tesztelés időszakát, még további 8000 tesztet végezzenek el. Figyeljenek oda, különösen a gyermekekre, illetve a terhes nőkre a klinikai tesztelés során. Úgy gondolják, hogy mivel az oltóanyag gyártásának mintája ugyanaz volt az elmúlt 20 esztendőben, tehát az influenza vakcináról van szó, ezért úgy gondolják, hogy ez a vakcina nem viselkedik majd másképp, mint az egyéb vakcinák eddig. Természetesen az EMEA gyógyszerfelügyeleti irányelve nagyon szigorú, az engedélyező hatóságok, az illetékes hatóságok a tagállamokban, tehát minden érdekelt fél feladata, hogy jelentést készítsen, minden egyes mellékhatásról beszámoljon, ezen kívül az LCDC e illetve az MEA is szorosan figyelemmel követi ezeket az eseteket. Amennyiben másodlagos, tehát elég hatásra a fény derül, akkor az EMEA módosítja véleményét. Természetesen a forgalmazási engedélyezést is ennek fényében módosítják. Amennyiben erre szükség lesz. A szezonális influenza, eh, influenza komoly dolog, nem értek egyet senkivel, aki azt mondaná, hogy ez nem fontos, hiszen, mint ahogy mondtam, 200-tól egészen ö, 5, 500 ezer áldozatot szedhet. Tehát nem szabad alábecsülni ennek fontosságát, még akkor sem, hogyha a két influenza, influenza által szedett áldozatok száma nagyjából megegyezik. Ami az információszolgáltatást illeti, egyetértek, ez a legfontosabb. Lesz egy új közlemény, amely a lakosságot célozza meg. Október 12-én az egészségügyi miniszterek tárgyalnak majd erről a témáról. Akkor azt fogjuk javasolni, hogy nevezzünk meg egy napot, amikor mind a 27 országban ugyanazt az információt szolgáltatjuk, ugyanolyan tanácsot adunk az oltásokra vonatkozóan. Tehát egy egységes időpontot kell meghatározni, ugye ennek a feltétele az, hogy a miniszterek valóban kövessék ezt a tanácsot, tehát nincsenek. Azt hiszem, hogy ezzel minden kérdésre válaszoltam. Thomas Ulmer. Elnök úr, köszönöm szépen. Hagy bókoljak a biztos asszonynak, hagy gratuláljak az ECDC-nek is. Nagyon jó munkát végeztek. És ott, ahol nem ment még teljesen simán a dolog, majd legközelebb menni fog. Ami a mellékhatásokat illeti, tapasztalat mutatja, hogy a ritka mellékhatások akkor ö, lépnek fel, amikor már egy milliónyi embert beoltottak. A német jog szerint a jogalkotó az, ilyenkor, ami egy kártérítést nyújt az érintetteknek. Természetesen fenntartásaim vannak a vakcinát illetően, miszerint fém tartalma van, lesz fémmentes vakcina is, hiszen az USA-ban sikerült ezt megvalósítani, és sokkal gyorsabban sikerült előállítani a vakcinát. Ezen a példán is láttuk, hogy végre itt a lehetőség, hogy Európa egységesen lépjen föl, például a tájékoztatási kampányok esetén. Itt azért még lenne mit tennie a bizottságnak. Lehetne azt mondani, hogy be European, wash your hands twice daily, legyen európai, mosson kezet kétszer, de nem tudom, egy kérdésem még lenne, technikai szempontból. Bulgáriában nagyon sok határ átkelőn elhelyeztek egy tájékoztatótáblát, mi szerint nyilatkozni kell az embernek, hogy nem szenved ö, influenzában, és hogyha ezt nem teszi meg, akkor 80 euró büntetést kell fizetnie. Rendben, a következő hozzászólónk Bulgáriából érkezik, majd talán ő is tud erről nyilatkozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon lenyűgözött a beszéde. Nem ez az első alkalom, hogy egy bizonyos influenza járványról beszélünk a szakbizottságunkban. Először a madárinfluenzáról beszéltünk, most, most ugye a második esettel foglalkozunk, remélem, hogy nem kerül majd elő a hal influenza. Az Európai Unió megpróbál gyakorlati megközelítést fölvenni, és nem adja be a derekát a pániknak a sertés influenzát összevetve a hagyományos influenzával a megbetegedések, illetve a halálesetek száma nem nagyobb. Tehát nincs okunk pánikra. Ugyanakkor jó pár intézkedést vázolt, amelyek keretében együttműködik a tagállamokkal. Ez a megfelelő megközelítés, mert nem gondolom, hogy a bizottságnak az lenne a feladata, hogy zuhanyozni, illetve öltözködni tanítsa a lakosságot a 21. században. Viszont úgy érzi-e, és van-e elég maga biztossága arra vonatkozóan, hogy ez a vakcina valóban megfelelő, megfelelően biztos, és valóban megfelel a gyógyszer felügyeleti irányelvnek, és ne, nincsenek mellékhatásai, hiszen ez a legfontosabb kérdés, ami pedig a gyermekeket és a terhes nőket illeti, kik aszmában szenvednek, ők, ő, ő, ő nekik nem adunk oltást, tehát nem kapnak vakcinát. Tehát nem róluk kell beszélnünk. A kérdésem pedig a következő. Az egészségügyi problémával küzdködőket érinti ez a probléma, Na, közöttük van a legnagyobb halálozási arány, ők nekik számukra azonban nem kötelező az oltás. Tehát valóban megfelelően felmértők a kockázatokat? Elég, hogyha tájékoztatási kampányokat folytatunk, és a saját tagállamainkban tájékoztatjuk az embereket arról, hogy mi a megbetegedési arány, a halálozási arány, és akkor már felkészültek vagyunk? Well, uh, as, um... Nos, Antonia uh, polgár kérdést én fogom megválaszolni. A szolgálatom már tud arról, hogy megfertőzöttek az influenzával vagy nem. Ugyanez nem a kormánynak a hivatalos politikája, hanem a határon bizonyos egyének döntöttek arról, hogy fertőtlenítnek. Nos, a vakcina biztonságos, tehát a betegek biz, bizanak benne, hiszen miért lennének a tudományos ügynökségek, hatóságok, hogyha nem nekik kellene ezt hagyni? Tehát én bízom bennük, és ez a vakcina biztonságos, és én is bízom benne. A hatóságok azt mondják, hogyha valakinek vannak mögöttes betegségei, mik lehetnek a hatások, hogyha nem oltják be? E, és mérlegeli, hogy milyen előnyökkel járna ugyanakkor, akkor az látnia kell, hogy az előnyök többet nyomnak a latban, mint a hátulütők. Tehát ezért, e, amikor tanácsot kell adni, adni hogy beoltsák az, az ilyen embereket, vagy nem, akkor azt kell nekik mondani, hogy a, a pozitív hatás ö, nagyobb, mint a negatív. De ki, kié a felelősség, hogyha valami ö, ö, félre megy? Először is a gyártóé. Ez egy általános szabály, hogy a gyártó a felelős, aztán az orvos, aki a beteget, betegnek tanácsot ad, és a, nemzeti kormány, amely a forgalomba hozatali engedélyt megadja. Tehát három szintű felelősség van. a, hig, a, a fémmentes vakcinával kapcsolatban nem tudok választ adni, de majd később megpróbálunk választ adni rá. Elnök, köszönöm. Filip Zsüven. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Két-három kérdésem van. Az első az, hogy az előadásában azt mondta, hogy a mortalitás a H1N1-nek nem nagyobb, mint a szezonos influenzának, szezonális influenzának. Ezt azért teszem fel, ezt a kérdést, mert június-júliusban bizonyos tudományos kiadványokban más adatokat olvastam. Azt például, hogy a hány egy mortalitása négyszerese lehet a szezonális influenzáénak és ez nagyon fontos, mert hiszen, hogyha ennyivel több beteg lesz, akkor ez eh, mindenkire kihat. Eh, és eh, igaz, hogy a tudományos ismeretek nagyon gyorsan fejlődnek, és a májusi, júniusi, júliusi ajánlások azok nem feltétlenül érvényesek most, de az első kérdés, ami felmerül, az az, hogy ha jól értettem, amit ön mondott, akkor tulajdonképpen most erről a négyszeres mortalitásról az egy az egyhezre tértek vissza. A második kérdésem, osztom az ön véleményét, hogy hogy egy másodlagos hatás nélküli vakcinákat követelni valakitől lehetetlen, hiszen mindegyik vakcinának van másodlagos hatása. Nyilvánvalóan a haszon és a hátulütő kapcsolata egy fontos kérdés, de sajnos ezt még nem tudjuk megoldani. A szezonális influenza elleni vakcina az egymillió embernek is adható, de nem szabad megvárni a klinikai hatásokat, hiszen egy másodlagos eh, hatásnak a bemutatása, bebizonyítása az statisztikailag nagyon nehéz. Eh, tehát eh, nem lehet itt a hipotézisekkel dolgozni, hanem itt egyszerűen a, a pozitív és a negatív hatásnak az aránya nagyon fontos. Aztán egy másik kérdés a vakcinával kapcsolatos. Vannak észak-európai országok, amik tömegesen, akik tömegesen válasz, vásároltak vakcinákat, mások viszont nem. Az Unióban ez hogy áll? Előfordulhat-e, hogy egy olyan helyzet előáll, hogy vannak olyan EU-s országok, amelyek jól felszereltek lesznek vakcinával, mások viszont nem. Tehát az Európai Unió hogy tudna itt igazságos szerepet eh, játszani, eh, hiszen az eh, itt ez a kérdés felmerült az Unió és az Unión kívüli országok között, de itt az Unión belül erre a helyzetre vonatkozik az én hirdes, kérdésem, tehát mi lesz ezzel kapcsolatban a nemzeti politika? Most Salvatore Cattabella következik. Elnök úr, biztos asszony, köszönöm önnek, hogy eljött ide hozzánk erre az eszmecserére és köszönöm a fontos információkat is, amit a jelenlegi helyzetről adott. Ezen kívül a megtett intézkedéseket és még a megteendő intézkedéseket is a h 1 n elleni harcban. Ön azt gondolja, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartja, gondolom. De még akkor is azt mondja, hogy a helyzet még romolhat és súlyosbodhat. Az elmúlt években az influenza, a sertés influenza, a H1N1 mind megjelentek. Egyre több az olyan betegség, amely állatfajokról terjed az emberekre. Tehát, és utána az emberek egymást fertőzik. Tíz éve körülbelül el kell, hogy fogadjuk, hogy ami a prevenciót illeti, nem vagyunk kellően felszerelkezve, hogy megakadályozzuk az emberi élet veszteségét és az állatállomány veszteségét. Ezzel kapcsolatban felteszem a kérdést. Ön nem gondolja-e, hogy egy hatékony, integrált szisztémát kellene bevezetni az állatvilág ellenérzésére, ellenőrzésére, és a WHO kereteiben kellene ezt folytatni, hiszen a hatás átterjedhet az emberekre is. Az állat állományt érintő fertőző betegségek 65%-a átterjedt az emberekre is az elmúlt néhány évben. És ez azt is jelenti, hogy több száz millió eurónyi gazdasági veszteség ér minket. Korlátoztuk az utazást, voltak kényszervágások, a tenyészállatokat vágtunk le, megváltoztattuk az táplálékláncolatát, a táplálékláncolatot betiltottuk például a sertéshúst néha, illetve a csirkehúst, akkor most ez nem volt elég. Tehát nem kellene egy olyan megoldást keresni, amely a humán és az állatorvosok együttműködését igényelni annak érdekében, hogy egy megfelelő, hatékony ellenőrző rendszer jönne létre. Ez kötődne a kereskedelem korlátozásához is. Nagyon fontos a patogének keletkezésének megállítása, illetve az állatokról emberre való átterjedésének meg akadályozása. Több laborra van szükségünk, nagyobb biobiztonságra. Ezen kívül minden hozzáférhető adat és tájékoztatást jobban kell a közvéleményen eh, megismertetni. Az állatorvosi és a humán orvosi központoknak együtt kell működnie. Ezen kívül hatékony javaslatokat kell beterjeszteni a rendszer működtetésére. Tehát összefoglalva, preventív rendszert kell megvalósítani a szükség helyzetek elkerülésére. Köszönöm. Köszönöm, bár hosszan, de nagyon érdekesen szólt hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, önnek is köszönöm. Én is azt gondolom, hogy nem kell az embereket arra tanítani, hogy hogy mossanak kezet, vagy hogyan öltözzenek át, viszont emlékeztetnünk el őket, hogy gyakrabban mossanak kezet. Dagmar beszéde alatt a tolmácsok gyakran törölgetik a kabinokban a kezüket, a fertőtlenítő kendőket, ezt láttam, és amikor arról beszéltünk, hogy tisztaságra van szükség, és használni kell ezeket, a kendőcskéket. Claritatea informației foarte importantă. Szeretném elmondani, hogy a tájékoztatás, az érthető, emészhető tájékoztatás mindig nagyon fontos. Tartom a kapcsolatot a román egészségügyi minisztériummal, és a minisztérium, miniszternek feltettem a kérdést, ön szerint melyik a legveszélyeztetettebb területek? Szerinte a repterek és a repülőgépek. Ön mit gondol, tettek el külön intézkedéseket ezen a téren? Erről eddig nem esett szó. Nos, hát jó sok kérdést tettek fel a mortalitást illetően. nem tudom, honnan szedte ezt a négyszer magasabb halálozási arányt a hegyen egy fertőzések esetén a szezonális influenzával összehasonlítva. Ön azt mondta, hogy valahol jú, valamikor júniusban látta ezt. Szerintem sosem létezett ilyen arány, de ön is mondta, hogy az információ mindig változik, és most már a déli félteke tapasztalatait is számba vehetjük. Minden nap információt kapunk, és figyelemmel követjük, hogy mi a halálozási arány, mi az előfordulási arány országonként. Ma tudjuk, hogy a halálozási arány megegyezik a szezonális influenza halálozási arányával. Lehet, hogy a jövőben ez változik majd. egyetértek. Annak érdekében, hogy eldöntessük, hogy valakit be kell -e oltani, vagy nem, ezt az egyénnek kell eldönteni az orvosa segítségével. Nyilván a kockázatokat mérlegelni kell az előnyökkel szemben. Másképp ezt nem lehet elérni. Aztán érkezett egy érdekes kérdés a vakcina elérhetőségéről az EU tagállamokban. Emlékszem már a francia soros elnökség alatt beszéltünk a vakcinák felhalmozásáról európai központokban. Minden tagállam elmondta, hogy saját készletet szeretne felhalmozni, és nem szeretnék, hogyha egységesen Európai Uniós központban halmoznánk fel. Hát minden miniszternek el kell döntenie, hogy a saját országában mennyi vakcinát, mennyi dózist, hány dózist tárolnak, mennyit rendelnek. Elég nagyok az eltérések az egyes országokban. Vannak olyan országok, amelyek az egész népességnek rendeltek mások a népesség felének, megint mások 20%-ának. És vannak olyan országok, akik egyetlenem nem készültek fel. Akkor engedjük majd, hogy ott elterjedjen az influenza? Nem. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy összehangoljam a munkát, és segítsek ezeknek a tagállamoknak, hogy közbeszerzéssel vakcinához juthassanak. Éppen most írunk ki egy pályázatot tíz tagállamban. Ugyanakkor azok a tagállamok, amelyek nagy mennyiségű vakcinát rendeltek, tudják, hogy nem sokára lehet, hogy majd egyetlen dúz is elég lesz az oltáshoz, mert ugye most kettő kell az olt, a, a védettséghez. Az USA-ban azonban azt mondják, hogy egy dózis elég, de talán Európában is az lesz a helyzet, hogy egy dózis elég lesz. Tehát vannak olyan országok, amelyek nagyon nagy tételeket rendeltek, és most azt mondják, hogy készen állnak arra, hogy újra kereskedelembe bocsássák a felhalmozott készletek egy részét. Úgyhogy ők is részt vesznek ebben az erőfeszítésben, hogy támogassák azt a tíz tagállamot, akikről szó volt. Nagyon érdekes kérdés az állatok fertőzöttsége. Voltak sertésfarmok Kanadában, Ausztráliában, Argentinában, és most pedig Észak-Írországban is. Három ilyen farm létezik Észak-Írországban, amelyet érintett a H1N1. De van a WTO és az érintett szervezeteknek egy közös nyilatkozat, ami szerint ez a fajta H1N1 nem tud átterjedni állatokról emberre. Tehát a sertéshús fogyasztása nem lehet káros humán egészségre ebből a szempontból. Kínában is jártam, és felvetettem ezt a kérdést a hatóságoknak. Ők ugyanis korlátozni akarják öt EU-s tagállamból érkező set és hús importjukat. Én mondtam nekik, hogy tartani kell magukat a nemzetközi egyezményhez. Ők a nemzetközi szervezeteknek tagjai, tehát tiszteletben kell tartani a kötelezettségeiket. Megígérték nekem, hogy felülvizsgálják a döntésüket. Nem lesz korlátozás, talán több bizonyítványt kívánnak majd a sertéshús mellé. Yes. On this issue of animal... Aztán állati és humán fertőződés. Ezzel kapcsoló, ehhez kapcsolódva most szervezünk egy konferenciát. A résztvevők állatfőorvosok és tisztifőorvosok lesznek, akik megvizsgálják majd az állatokat és embereket érintő transfereket. Úgyhogy nagyon érdekes lesz, és majd beszámolok a részletekről. Akkor most pedig Voorzitter, ik zou eh, de Engelstalige collega's in navolging van wat eh, de commissaris eh, net zei, dus ook willen oproepen. Köszönöm szépen. Én szeretnék felhívást tenni, hogy ne emlegessék a sertés influenzát, hiszen ha a sertés influenzát emlégetjük, akkor a sertés tenyésztők számára problémákat problémákat okozunk, tehát még angolul is kerüljük a swine flu kifejezést. Az ön közleményében azt mondja, hogy két elem fontos. Először is az orvosi szakemberek. E, szemben New Yorkkal nálunk az ember választhat a vakcináció mellett, hogyha ápoló vagy pedig orvos de ugyanakkor nagyon, nem nagyon sokan oltatják be magukat még és a kormányhozáknak nincsen nyilvántartása azt illetve, hogy ki oltatta be magát, és ki nem. Pedig azért fontos lenne tudni a vezetőknek, hogy tudják, hogy melyik alkalmazottjuk védett, melyik nem. És akkor lehetne kérni például az ápolónőknek, hogy ne menjenek dolgozni, hogyha nem oltatták be magukat. Tehát biztos asszony, a tagállamokkal való kapcsolataiban hogyan tudná ösztönözni a tagállamokat arra, hogy oltassák be magukat. Azt mondta, hogy nincs ok arra, hogy azt higgyem, hogy veszélyes lenne a vakcina. Ugyanakkor úgy látom, hogy a tagállamok megközelítése más, e, különösen amikor meghatározzák a kockázati csoportokat. E, például az én országomban a terhesség első három hónapjában nem adnak védoltást a terhes nőknek. E, más országokban meg pontosan azt mondják, hogy ekkor fontos adni. Tehát ez akár a tamiflu-ra vagy az antivirális gyógyszerekre épp úgy vonatkozik. Pedig nem tudják még, hogy a meg nem született gyerekekre milyen hatással van. Ugyanakkor vannak azok is, akik azt mondják, hogy szeretnénk tudni, hogy vannak-e olyan következmények, amelyek a főtuszt, a magzatot károsíthatják. Tehát nem a technikai információ érdekel engem, hanem az, hogy világos legyen az ezzel kapcsolatos információ. A szubszidiaritás kérdése nem feltétlenül a legfontosabb itt, hanem az fontos, hogy egységesen reagáljanak a tagállamok. Tehát például a terhesség különböző időszakait illetően különböző tanácsokat adnak, tehát nem szabad ezt hagyni, hogy különböző információ legyen. Utolsó kérdés, amikor ma különböző jelzéseket küldünk, mi lesz akkor, amikor felgyorsulnak a dolgok, akkor az állampolgár hogyan döntsön? Tehát ön hogy gondolja ezeket a kérdéseket megoldani? Köszönöm. Most Richard Zéber. Köszönöm, elnök úr. Egyszerű kérdéseim vannak. Vannak különböző készítmények a piacon. Hogyan néz ki ezek hatásmechanizmusa? Ezen kívül, hogyha az egyszerű higiéniai prevenciós intézkedések és a készítmények alkalmazását összehasonlítjuk, hogy néz ez ki? mi mennyibe kerül, melyik a jobb a higiénintézkedések, vagy az oltás ezen kívül. A kompetenciákat is említette. Mi akadályozza önt meg abban, hogy egy tájékoztatási kampányt folytasson ez ügyben, és tájékoztassa a tagállamokat, hogy egyszerű intézkedésekkel milyen sokat elérhetnek. Magában a kampányban egyetlen tagállam sem fogja önt megakadályozni, nem fogja felemelni a szavát ez ellen. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kárs Flöter. Köszönöm szépen. Az egyik válaszára kérdeznék rá. Amikor azt mondta, hogy én bízom az ML-ban, e Hát persze, csak nem ugyanaz a szerepe, mint az EMEA-nak. Az a kockázat elemzést végez, és haszonelemzést a vírust illetően. Önnek pedig az a feladata, hogy milyen jogszabályt kell alkalmazni, ha Merkur tartalmaz a vakcina, elég-e, hogyha ezt egyszerűen beazonosítja, vagy az ön szerepe az, hogy ezeket a kockázatokat beazonosítsa. Például az adalékanyagoknál, az élelmiszeranyagoknál, hogyha valami nem veszélyes, még akkor is lehet, hogy engedélyeztetni kell függően a jogszabályoktól, hogy nevezessük félre a fogyasztókat, és így tovább. Úgyhogy remélem, hogy elkülöníti a kockázat elemzés és a kockázatkezelés közötti határt? Let me start by answering the... Először is hadd válaszoljak az utolsó kérdésre. Bízom az MEA-ban, illetve az ECDC-ben. Azért, mert tudom, hogy teljes körű értékelést végeznek illetve rendelkezésükre áll a tudás, a kapacitás, az információ, minden, ami ahhoz szükséges, hogy teljes körűen értékeljék a gyógyszerek biztonságát. Pontosan ezért állítottuk fel ezt az ügynökséget, nem csak azért, hogy munkahelyeket teremtsünk, szükség volt erre a tudományos háttérre. Szükség volt erre a döntéshozatalhoz. Nagyon jól tudom, hogy az MEA is készített egy tanulmányt, majd beszámolnak róla, a higany jelenlétéről az oltóanyagban. Nem vagyok tudós, nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, de tudom, hogy erre vonatkozóan ők majd válaszsal szolgálhatnak. Természetesen feladatunk a nyomonkövetés, illetve az is, hogy bármely döntésünket megváltoztassuk, hogyha fény derül bármelyik szakaszban, olyan tényekre, amelyek ezt a lépést teszik kötelezővé. Tehát, hogyha nem biztonságos a vakcina. Arra a kérdésre válaszolva, hogy önkéntes legyen-e az oltás, avagy sem, nos, úgy érzem, hogy végeredményben az embernek magának kell döntenie, hogy kére ilyen oltást, avagy sem. A mi feladatunk a tanácsadás, ezt meg is tesszük, minden rendelkezésre álló információ alapján javaslunk valamit. Azonban nem kényszeríthetjük az orvosokat, illetve a betegeket a vakcinára. Ahogyan már korábban is elmondtam, az Európai Unióban egyetértés van a kockázat csoportokat illetően tudjuk, hogy a WHO döntésének is megfelel ez a konszenzus. A kockázati csoportba olyan emberek tartoznak, akik alapvető egészségügyi problémákkal küzdenek, a terhesnők, illetve az egészségügyi dolgozók. A tanácsunk tehát a következő. Az egészségügyben dolgozók, a nővérek, az orvosok kapják meg ezt az oltást, azonban végül is az ő döntésük lesz, hogy beadatják maguknak a vakcinát, vagy sem. Igen, valóban különböző jelzést adunk, de ez nem mindig a miniszterek hibája. Nagyon sokan, nagyon sok különböző üzenetet tolmásolnak. Minden nap eljut hozzám információ, arra vonatkozóan, hogy ebben vagy abban az országban egy ilyen tanulmány született, meg ilyen eredménnyel. Aztán másnap másik tanulmány, másik országban másik eredménnyel. Amikor ezek nyilvánosság elé kerülnek, akkor természetesen különböző irányú jelzéseket nyújtanak, és ezért zőzavart okoznak. Mi vagyunk a szakemberek, itt van egy hatóság, egy ügynökség, amely összegyűjti mindezt az információt, és ezek alapján határozza meg a saját álláspontját. Ahogyan korábban is említettem, nagyon is komolyan vesszük a nyilvánosság felé irányuló kommunikációt, erről fogunk tárgyalni október 12-én az egészségügyi miniszterekkel. Nagyon remélem, hogy megállapodás születik majd, és egy közös közleményt ad ki a 27 tagállam, legalábbis az alapvető kérdésekre vonatkozóan. Biztos asszony, nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Nagyon sok kérdés érkezett. Látja, hogy ez a szakbizottság intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy minden 27 tagállamnak joga van arra, hogy egyenlő esélyekkel induljon a prevencióban, és az oltások területén is. Várjuk már az október 12-i egészségügyminiszteri csúcsot, és reméljük, hogy egyszerű, emészthető formában tovább jut az információ az állampolgárok felé is. Köszönjük! Majd máskor még természetesen más témákat is megvitatunk önnel. Sok sikert kívánok önnek! fahren gleich weiter in der Tagesordnung. Folytatjuk a napirendet. Eszmecsere következik Lünkeren úrral, az EMEA igazgatójával. Kérem, fáradjon ide! can have mine. It looks like <laughs> it's a bit awkward, huh? Hey, it's very low, huh? So, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren. Kedves kollégák, folytatjuk még egyszer hivatalosan szeretném üdvözölni Thomas Lundgren, az MEA igazgatóját. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Marco Cavaleri is itt van velünk, aki szakértő ebben a témában. Ezen kívül. Giuseppe Nisztikót, aki a mi képviselőnk az mea ban Üdvözöljük! A többi meghívott sajnos nem tudott eljönni hozzánk ma. Lüngren úr lehetősége nyílt arra, hogy meghallgassa az előbb elhangzottakat. Önök a szakintézmény ebben a kérdésben. Szeretnénk hallani az ön álláspontját is. Különösen a vakcinákat illetően. Mi jelenleg a helyzet, mit tud mondani erről? Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az esélyt, ezt a lehetőséget, hogy az éves eszmecserére itt szó, sor kerülhet. Azt hiszem, hogy először jelenek meg itt az új NV előtt. Remélem, hogy konstruktívan fogunk együttműködni, csak úgy, mint tettem ezt az előző NV-vel is. Éves eszmecserénkon általában áttekintjük az elmúlt év eseményeit, és hogy milyen kihívások állnak előttünk. Most az influenza pandémián van a hangsúly. Nyilván a politikusok, sajtó és az állampolgárok figyelmét is ez köti le. A pandémia egy olyan esemény, amely a prevenciós ügynökség, a bizottság és mi is már egy ideje, több éve készülünk. Az ügynökség már 2003-ban kezdett felkészülni, egy iránymutatót adott ki az érintett iparnak, hogy hogyan lehetne majd kidolgozni gyorsan egy vakcinát, ha pandémia következik be. Nyilván egy tudományos munka is megelőzi ezt, ami hatalmas mennyiségű. Innovatív prototípus vakcinát szeretnénk kidolgozni. Ez volt a tudományos munkának a lényege, de ez jóval meg kell, hogy előzze magát a pandémiát. Ezt a vakcinát, ezt a vakcinát nem akar, nem volt szándékunk bevetni addig, amíg a pandémia ki nem tör valójában. Tanulmányokat végeztünk előzetesen, hogy ellenőrizzük, hogy a gyártási eljárás nagyon magas minőségen folyik. Ezen kívül, hogy mennyire biztonságos a vakcina, és az kiváltott immunválaszt is, ellenőrizik az ellen ö, testeknek a termelődését. Több mint 8000 embert vontunk be ebbe a tanulmányba, felnőtteket is, és gyermekeket is. Az volt a célja ennek a vakcinának, hogy modellezze, hogy hogyan hat majd az igazi vakcina először is. A módszer illetve hogy hogyan áll majd össze a vakcina. Ezen kívül olyan betegekben alkalmaztuk, akik nem készültek föl, nem védettek a vírus ellen. Utána ezt lehetne, ezt a vírust, amit kidolgozunk, a vakcinába beleépíteni nagyon hasonlít ez arra az eljárásra, amit a szezonális influenzával kapcsolatban alkalmazunk minden évben, és több évtizedes tapasztalaton alapszik. Nyó, négy vakcinát hagytunk jóvá 2007 óta a modellező folyamatban. Az ügynökség kettő fajta influenza vakcinát hagyatott jóvá múlt héten, az EMEA találkozóan, a focetriát, amelyet a Novartis és a Novartis gyárt, és a Pandremixet, amelyet a GlaxoSmithKline gyárt. Itt teszteltük a terheseket és a hat hónapnál idősebb gyerekeket is. Együtt dolgozunk még a Baxterrel is, és más modern vakcinákkal is hagyd mondjam el, hogy pozitív a véleményünk a Baxter vakcináról. Holnap ezt írásban is lefektetjük a Tudományos Bizottságban, és pénteken reméljük, hogy döntést tudunk hozni, és ezt át tudjuk adni a bizottságnak csak úgy gyors döntést tudunk hozni, mint az előző két említett vakcina esetében is, és akkor reméljük, hogy a Baxter vakcináról már jövő héten dönthetünk. A folyamatnak a sikere jól modellezi azt, hogy fölkészültek vagyunk, együttműködünk a bizottsággal, a nemzeti hatóságokkal. A transzparencia és a tájékoztatás nagyon fontos része annak, ahogy mi dolgozunk. Van egy eh, mikrohonlapunk, ahol mindenki információt eh, találhat, eh, minden hivatalos EU nyelven, háttérinformációt, és megtalálják azt a dokumentumot is, amely a tudományos alapokat foglalja össze. Természetesen a websájtunkat rendszeresen frissítjük. Csak úgy, mint bármely orvosság esetén nagyon fontos, hogy a biztonságát teszteljünk a vakcinának. Ez egész EU-ban, ha teszteltük, akkor a gyártó még tanulmányokat végzez majd. Ez azt jelenti, hogy megvizsgálják a biztonságát, és kb. 9000 újonnan beoltott embert fognak nyomon követni. Ezen kívül intézkedéseket tesznek, hogy a nyomon következőséget biztosítsák, hogyha mellékhatás következik be, azt lehessen kapcsolni a vakcinához. Az EU-ban azok a cégek, amelyek a vakcinát gyártják, együttműködnek a közegészségügyi hatóságokkal. Az európai rendszer jól reagált a kihívásokra, és nagyon fontos észben tartani, hogy a döntés, hogy hogyan használjuk fel, beleértve a kockázati csoportok beazonosítását, ez a tagállamok feladata, nem az Európai Gyógyszerészeti Ügynökségé vagy a bizottságé. Mi csak irányvonalakat tudunk nyújtani, de a döntést a nemzeti hatóságoknak kell hozni. Hogy ragadjam meg ezt az esélyt, hogy valami másról is beszéljek. 2008. decemberében eljöttem önökhöz, és beszélgettünk az antibiotikumokkal és az antimikrobiális ellenállásról, immunitásról. Öm, szeptemberben egy két éves munkaeredményeként kiadtunk egy dokumentumot, a drogrezisztens baktériumok helyzetéről az EU-ban, illetve arról, hogy milyen új antibiotikumokat fejlesztettek ki ezek kiváltására. Sajnos várat, sajnos várt és elég elkeserítő az, amit találtunk. Azt látjuk, hogy nagyon sok az olyan fertőzés, ami azért történik, mert gyógyszerrezisztensek a baktériumtörzsek az új antibiotikumokkal szemben kb. 25 ezer ember hal meg az EU-ban azért, mert rezisztensé váltak a törzsek bizonyos uh, antibiotikumokra, például bizonyos gram-negatív baktériumok. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon leterheljük az egészségügyi rendszert költség tekintetben, körülbelül 1,5 milliárd eurónyit jelent ez évente. Ennek a munkának az eredményét ismertettük szeptember 17-én, és átadtuk az Európai Bizottságnak is úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy egy európai globális stratégiát dolgozzunk ki a probléma leküzdésére. Az Európai Gyógyszerügynökség és az ECDC készen állnak arra, hogy hozzájáruljanak a munkához. De ehhez politikai hozzájárulásra van szükség. Én tudom, hogy a svéd elnökség ezt politikai prioritását tette, és Tudom, hogy a csúcson is szó esik majd erről. Talán állásfoglalás is születik. Ennyit mondtam volna, várom a kérdéseiket. Elnök úr, már sok kérdést hallottam. Nem tudom, eleve reagálják a kérdésekre, vagy adjuk meg a szót a parlamenti tagoknak? Köszönöm, Löngren úr. Azt hiszem, hogy megadom a szót azoknak, akik kérdéseket szeretnének feltenni. És aztán még hozzá lehet fűzni valamit. Grosztett asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan teszek fel egy kérdést, ugyanis már több dolgot elmondtak. A legjobb dolog az, hogyha megfelelő táj- tájékoztatás jön a megfelelő forrásból, tehát ezért köszönjük, hogy ön eljött. Azt hiszem nagyon jó az, hogy felgyorsított eljárást alkalmaznak a vakcináknak az engedélyezésére és forgalomba hozatásához felhasználára. Ugyanakkor ezeket az eljárásokat az általános a generikus gyógyszerekre is kellene használni, hiszen hogyha van egy új gyógyszer, amely e, engedélyezve lesz, akkor ez azt jelenti, hogy fontos, hogy e, minél gyorsabban hozzáférhessünk. A kérdésem a dózisokat illeti a vakcinációs dózisokat. Az ön véleménye szerint ön egy dózisra van szükség, ugyanakkor vannak olyan országok, amelyek két dózust rendeltek, két adagot lakosként, amelyet néhány hét különbséggel adnak be. Nos, akkor mit teszünk ezekkel a, ezek szerint most fölösleges gyógyszerekkel? Remélhetőleg a nemzetközi szolidaritás céljára ajánljuk fel. Van egy olyan kérdés, amelyet bizonyára más kollégák is támogatják, az agyuvánsokkal kapcsolatban, tehát a hatáserősítő gyógyszerekkel kapcsolatban. Mit tud nekünk mondani? A biztos asszony azt mondta, hogy jó, hát nem létezik a, a zéro kockázat, de a, haszna, a hasznos, a pozitív oldala hatása ezeknek a vakcináknak sokkal fontosabb, mint a veszélyei. Jó, ezeket a kérdéseket szerettem volna gyorsan feltenni önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Grosztett asszony. Dagmar Rothberend asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony kapcsolódva Grosztett asszonyhoz és a Vasziliu asszonynak feltett kérdésekhez. Biztos vagyok benne, hogy Löngren úrtól is válaszokat kapunk. Talán hangsúlyozhatnám megint, hogy az engedélyeztetési módszer egy olyan módszer, amelynek van egy jogalapja, a parlament ezt jóvá hagyta, és ennek semmi köze ahhoz, hogy a gyógyszergyárak mit döntenek saját kútfőből. Az Európai Parlament fogadtatta el ezt a jogszabályt, talán ön is hangsúlyozhatná, hogy nem kell elfogadnunk semmilyen egészségügyi kockázatot. A felgyorsított eljárásról mit tud mondani, hiszen ettől tartanak a legjobban? Az állampolgárok. Mit várhatnak az állampolgárok? Veszélyes lesz? vannak nem kívánatos mellékhatásai a vakcinának? Más ez a vakcina, mint a szezonális influenza elleni? Nem tudom. A H1N1 vagy a influenza, ami kifejezést nem kellene használnom, Eh, erre figyelmeztetett a holland kolléga, tehát a vakcina és a szezonás eh, influenza ellen vakcina más, bizonyos tagállamokban eh, azt hirdették, hogy a mellékhatások nagyon nagyok. Ezen kívül az antibiotikumokat illetően, a baktériumok ellenálló képességét illetően. Nem tudom már, hogy mit mondjak. Magam, kollégáim is az elmúlt 5-6 évben felvetettük ezt a kérdést. Azt mondtuk, nagyon nagy probléma az antibiotikumok rezisztenciája és az antimikrobiális rezisztenciával foglalkoznunk kell ezzel. Tudjuk, hogy nagyon sokan meghalnak. Nem tudom, hogy 25 ezeren, de tudom, hogy bizonyos kórházakban olyan baktérium törzsek tanyáznak olyan számban, hogy már egy fekete listát állítottak össze ezek kezelésére, és tájékoztatni kell a felvett betegeket, hogy hány olyan gamma negatív baktérium van, a gram negatív baktérium van a kórházban, amely veszélyes. De nem mi állítjuk elő az antibiotikumokat, nem is ön az, az ügynökségénél. <clears throat> Úgyhogy jó, köszönjük, hogy mint svéd állampolgár rámutat a svéd elnökség szerepére, de ez nem a svéd elnökség feladata. Arra kell választ adniuk, hogyan birkozzunk meg a problémával. Adókedvezményeket, támogatása hogyan? A gyógyszeripar végre kapjon már ösztönzőket, hogy olyan antibiotikumokat állítson elő, ami nem profitábilis. Ezt mindjárt tudjuk, nem lesz profitábilis neki. Úgyhogy kérem, válaszoljon erre. Köszönöm szépen ezeket a jó kérdéseket. Pilar Rájúzó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni az MEA igazgatójának, hogy eljött. Rövid leszek. Rövid Bárend asszony egyik kérdéséhez csatlakozom. Ő a vakcinának a biztonságáról beszélt, tehát hogy arra való garanciát szeretne, hogy nem lesznek mellékhatások. Tudjuk, hogy sok egészségügyben dolgozó nem hajlandó beoltatni magát, mert emlékeznek arra, hogy milyen mellékhatásai voltak 1976-ban, amikor e, egy e, sertés influenza törzs e, ellen adtak vakcinákat. És hasonlóan most előkészített vakcina is az, a mellékhatásokat illetően ehhez a 76-oshoz. Tehát ezért aggasztja őket ez a kérdés. Önök a neurológai hatos, hatásokat megvizsgálták mindegyiket? A, ezen kívül a 14 év alatti gyermekek beoltásáról is van kérdésem, hiszen az, a gyermekorvosok különbözőképpen vélekednek róla. Merci. Vous avez... Köszönöm szépen, befejezte? Riveli asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az igazgatónak, hogy eljött. Én megnéztem az interneten az önök weblapját, és keresem még mindig az információkat erről a híres agyovásokról. Nem találom őket. Ön formaldehidről beszélt, a tumerzóról, amely higany, de az agyovásokról nem. Eh, ekkor a Novartishoz fordultam. Azt mondják, hogy eh, jó, tudják, hogy az alumíniumnak másodlagos hatásai lehetnek, és és olaj, eh, májolajat használnak fel. Hát nem tudom, hogy ez hogy lehet. És akkor mit csinálunk ennek a májolajnak a másodlagos hatásaival? Ugyanis emlékszem, hogy az öböl hang, háború során a katonák kaptak vakcinákat, amelyekben ez volt. A Baxterrel kapcsolatban egy újságírónak a panaszát elővettem egy vakcinával kapcsolatban, amit tavaly állítottak elő. Ön a WHO nál ezzel kapcsolatban eljártak. E, ez egy osztrák újságíró volt, amelyet, és egy olyan vakcinával kapcsolatban végez vizsgálatot, amelyet a cseh terjesztettek. A harmadik kérdésem az orvosi személyzet, amikor beoltja a gyermekeinket vagy családtagjainkat. Azok egy kérdőívet kapnak, amelyen olyan kérdések vannak, hogy például a baromfi proteinre érzékenyek -e ezek a gyerekek, ugyanis ezen dolgozták ki a vakcinát. A stratégiát illetően pedig, amikor megjelent ez a vakcina, az 2009. április 24 15 volt. Az óvatosság elvéket alkalmazva, amikor pandémiáról van szó, amikor 30%-ról van szó a lakosságot illetően, jó, akkor valóban ez egy jó stratégia volt, tehát hipotézis lehetett alkalmazni. Most Ausztráliáról és Argentináról van szó. Ausztráliában 20 millióan vannak, a ahol 5%-a fertőződött, és néhány száz halál, haláleset volt. E, jó, a szezonális influenzával kapcsolatban ez jóval kevesebb. Argentinában 40 e, millió e, a lakos van, és ott két és fél százaléka fertőződött meg a, az influenzával, és nem lehetne-e értelmesebb dolgokat tenni most? Azt mondjuk, hogy a vírus jelen van Európában, Franciaországban, ez a vírus olyan, ez az influenza olyan, hogy nem kellene pánikolni. Épp ezért ez a masszív vakcináció nem szükséges. Ugyanakkor a kockázati csoportok, például a, a légzési, a vese betegségekben, stb. szervezők, azok kaphatnának. Az utolsó kérdésem pedig, jelenleg a szezonális influenza vakcinája nem tartalmaz adjuvánst, ugyanakkor a H1N1-esét tartalmaz. A Sanofi az egy adjuváns nélküli vakcinát akar ki előállítani. Szeretném a véleményét hallani ezekről az oltóanyagokról, tehát hogy adjuvánsa vagy adjuváns nélkül, és szeretném, hogyha objektív választ kapnék. Köszönöm. Elnök, akkor most parancsoljon válaszolni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Um, Először is az időt illetően. Ez a pandémia áprilisban kezdődött. Ez nem túl sok hónappal ezelőtt történt. A törzset a VTO azonosította, pandémia riadót adtak ki, azt hiszem májusban, júniusban pedig már beazonosítottuk a törzset. Ez nagyon fontos volt, hogy a laboratóriumok és a gyógyszeripar tudja, hogy mivel áll szemben. hogy hogy nyilvánvaló, hogy mivel csak most azonosítottuk be a törzset, még nincsenek klinikai adatok a jelenleg elérhető vakcinákról. S nagyon szerencsések voltunk, mert sikerült egy vakcinát kidolgozni, nagyon jó eljárással, nagyon hasonló törzsre, a madárinfluenzára, és természetesen használjuk ezt az adatot, hogy kivetítsük az új törzsre és az új vakcinára a következtetéseket. Ezt minden évben elvégezzük a szezonális influenzával. Ez egy nem teljesen új vakcina, hasonlít egy kicsit a szezonális influenza elleni vakcinához, csak van egy új törzs, ami ellen a populáció legnagyobb része nem rezisztens. Úgyhogy így nyerhetünk majd most klinikai adatokat. Ha elhalasztjuk a döntést a vakcina piacra dobását illetően, annak a kockázatairól lehetne kimutatást készíteni. Nagyon pozitív a haszon kockázat aránya, inkább amellett szól, hogy már ma dobjuk piacra a vakcinát. Ha várunk a döntéssel, az engedélyeztetéssel, adatgyűjtés miatt, akkor nagyobb a kockázat. A mellékhatások kockázata sokkal kisebb, mint az a kockázat, hogy hány embert érintett talán halálosan ez a pandémia az idén télen. Tehát minden egészségügyi hatóság erre a következtetésre jutott a WTO is, a WHO is, és az Európai Járványügyi Ügynökség is. Tehát mérlegelni kell a várható haszon és az elhanyagolható kockázatnak az arányát. Ez fontos. Aztán Rod Berent asszony kérdezte az eljárást. Nagyon szigorú, hogy hogyan engedélyeztethető egy vakcina, az Európai Unióban. Nem az ipar diktál, általában véve a gyógyszeripartól beérkező kérvények 20%-át visszadobja az EMEA, úgyhogy nagyon szigorú az eljárás. Ott a kérdések a dózisról. Egy vagy kettő. Jelenleg az ajánlás ami a tapasztalaton alapszik, és a modellezett vakcinán, a, illetve a H5N5 elleni vakcinán. Tehát a modellezett vakcinával történt kísérleteken alap, a kísérleteket alapul véve azt kell mondanunk, hogy két dózisra van szükség. De folynak a klinikai kísérletek, és Amint gyűlnek az adatok, visszatérünk erre egy vagy két dózis, és akkor új ajánlást teszünk. A hatásfokozó adalékok kérdése. Van haszna, sok haszna, először is. Csökkenteni lehet az antigén vírus előfordulását körülbelül négy szeresére, ha alkalmaz az adalékot az ember. Ez nagyon fontos egy pandémia esetében, amikor nagyon fontos, hogy antigént termeljenek, mert ha négyszeres a dózis, akkor nem kaphatnak annyian dózis nyilvánvaló és sokkal gyorsabb a hatásmechanizmus is, mint a fel nem turbózott vakcinával. Úgyhogy gyakran használják a feljavított vakcinákat az influenza és a pandémiák esetében. Ezek a hatásfokozók, ezek nem veszélyes vegyszerek. Az egyik anyag, az emberi szervezetben a sejtmembránban természetes módon előforduló anyag. A GSK vakcinában is előfordul egy ilyen hatásfokozó, ami alapvetően az E-vitamin. Úgyhogy nagyon nagyok a biztonsági tanulmányok, semmi nem utal arra, hogy kárt okoznának, vagy ártalmasak lennének. Utaltak a 76-os amerikai eseményekre. Ez egy teljesen másfajta vakcina volt. És sohasem bizonyosodott be, hogy a neurológiai mellékhatások és a vakcina között egyenes kapcsolat lenne, de H1N1-es törzs volt, és a szezonális influenzában is gyakran szerepel ez a törzs már évek óta. Mégis soha nem fordult elő újra elő az, ami az USA-ban 76-ban. A szakbizottság ezt is megvizsgálta de fontos, hogy nyomon követő vizsgálatokat végezzünk, hogy furcsa, szokatlan mellékhatások jelentkeznek-e a jövőben. Ha igen, akkor ahhoz, hogy felfedezhessük ezeket, pontosan, hogy szórnunk kell a vakcinát a populációban, körülbelül, mert különben nem lehet felfedezni és a populáció nagy része beoltott lett, mielőtt ezek a mellékhatások jelentkeznek. De mondom, nem hisszük, hogy jelentkeznének, de nyomon követjük. Független tanulmányokkal és gyógyszeripari tanulmányokkal is. A vakcina használat nyomon követő tanulmánya nem csak az EU-ban folyik, az egész világon, Amerikában és más hatóságokkal is együttműködünk, Ausztráliában is például. Ott most tél van, ezért ott a pandémia éppen tombol. Azt hiszem, ez volt a válasz a dózisra, a hatásfokozóra, a 76-os eseményekre. maradt még az allergiás reakciók kérdése. Igen, a terméktájékoztatóban erről esik említés. A tojás érzékeny, és a tojás proteinre érzékenyek allergiás reakciót tapasztalhatnak. Megint csak az orvosnak kell döntenie, és a betegnek is tájékoztatnia kell az orvosát, hogy allergiás-e valóban a proteinre de szerepel a tájékoztatóban. A mm, Baxter vakcina kérdése is felmerült. Megvizsgáltuk. Volt egy külön vizsgálatunk a Baxter üzemben, hogy biztosítsuk, hogy valóban magas minőségű a vakcina, és igen, úgy tűnik pozitív az ajánlásunk, meg a pozitív lesz még a jövő héten. Dagmar, az an, a rezisztens antibiotikum baktérium törzsekről volt szó. Több ezer dollárra vetítve csak 100 dollárokban fejezhető ki a profit új antibiotikum kidolgozásánál. Ez a probléma lényege van egy új antibiotikum, akkor azt nem akarja piacra dobni az ember, mert pontosan az a lényeg, hogy addigra tartogassuk, amikor felüti a fejét a rezisztens baktérium törzs. Úgyhogy e, nincs nagy piaca a dolognak. A másik, tudományos szempontból nagyon nehéz. Hogy lehetne kifejleszteni? Ez drága dolog, Úgyhogy valahogy ösztönözni kellene a gyógyszeripart. Erre mondtam én, hogy a svéd elnökség találkozón és az egészségügyi csúcson szó esett erről. És tudom, hogy az elnökség majd tesz javaslatot. Nekem is van ötletem, hogy ezt hogy lehetne megtenni. De mivel nem én írom a politikát, ezért nem mondom ezt el most. Köszönöm szépen. Peter Léze. Ja, vielen Dank, Köszönöm. Lundgren úr, önnek is. Az ellenjavaslatot mondta a protein érzékenyeknek. Vannak még ellenjavalt esetek? ahol az MO e nem javasolja az oltást. Ezt a de Lange említette. Az első trimesterben járó terhesek esetében korlátozzák-e az oltást? Hát ha már mi nem értjük a kérdést itt, az Envi-ben Jakob asszonynal folytatott találkozó után, aki azt mondta, hogy feszélyeztetett ez a csoport, hát akkor mennyire nem értheti ezt az átlagember? Az EMEA alkalmaz-e korlátozást bizonyos népességcsoportokra? Vannak-e kifejezett rizikócsoportok? Ezt szeretném tudni. Attami flu-val való kezelést illetően. Ha jól tudom, ha a kapszulát kinyitja az ember, akkor lehet a kezelést megkezdeni. De a tapasztalat azt mutatja, hogyha egyszer a kapszulát kinyitotta az ember, nehéz pont akkor szakmai segítséget kapni a kezeléshez. A szülők gyakran azt gondolják, hogy ők tudják, hogy hogy kell beadni, aztán ez nem így történik. Vannak olyan szülők, akik nem értenek a gyógyszerhez, vannak, akik nem értik a beadáshoz való utasítás, például bevándorlók. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt a kezelés formájára kell valami megoldást kitalálni. Köszönöm szépen, Lize úr, Makazán asszony. Köszönöm szépen, egy gyors kérdésem lenne mindössze amely igazából nem kapcsolódik az influenzához, hanem egy olyan dologról van szó, amely a brit médiában ö, nagy érdeklődésre tett szert. Egy fiatal ö, lány e, meghalt, miután a ményakrák elleni oltást megkapta, 14 éves ez a lány. Nem tudjuk, hogy van-e kapcsolat a, az oltás, illetve a haláleset között. A ma reggeli sajtóban azonban azt olvassuk, hogy a hatásfokozó anyag, amit a, ebben a vakciá, vakcinában használnak, az ugyanaz, mint a H1N1 vakcinában alkalmazandó hatásfokozó. Így van-e? Elnézést. Azt hiszem ez az utolsó kérdés, amelyet feltettek önnek. Nem tudom, van-e még valaki, aki jelentkezne? Azt hiszem nem. Akkor ön most ezt megválaszolná és összefoglalná? Köszönöm szépen. Ami a ményakrák oltást illeti, nem ugyanaz a hatásfokozó van a két vakcinában, ezt megerősíthetem. Azonban mi is odafigyelünk erre az esetre, és valószínűleg ez be fog érkezni az MEA-hoz, mint mellékhatásra vonatkozó információ, oda fogunk rá figyelni. Több millió, millió dózisban adták már ezt az oltást, anélkül, hogy bármilyen problémát okozott volna, úgyhogy valóban meg kell vizsgálni ezt az esetet, meg kell nézni, hogy miről van szó, és hogyha van kapcsolat a, a H1N1-el, akkor mindenképpen, illetve van kapcsolat a két a haláleset és az oltás között, akkor erre oda fogunk figyelni. A másik kérdésre válaszolva, gyermekek ügye. Nos, a bizottság a múlt héten tárgyalt erről a kérdésről és a, a hat hónapnál fiatalabb gyermekek is megkapják a Tamiflut a járvány idején. Erre jutottunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a korhatárt lejjebb vittük, és már fiatalabb gyermekeknek is ajánljuk a Tamiflut. Természetesen nehéz megfelelni az előírásoknak, a bizottság azonban intézkedéseket tett a Tamiflu kapszulák olyan jellegű kialakítására, amely felhasználóbarát, tehát nem csak gyermekorvos tudja beadni. Tehát új tájékoztatók születnek, új tájékoztatókat készítünk, de addig, amíg nincsen, nincsen olyan módul, olyan formulája ennek az anyagnak, amely konkrétan gyerekekre vonatkozik, addig azt hiszem, hogy az elkészítést a gyógyszerészekre kell bízni. Nem tudom, hogy a különböző tagállamokban a gyógyszerészek készen állnak-e arra, hogy segítsék a szülőket. Jobb lenne, hogyha lenne egy konkrétan gyereke, gyerekek számára készült vakcina. Ennyit a Tamiflúról. Azt hiszem, hogy a terhes illetve a gyermekeknek szóló ajánlást most már végleges formába lehet önteni. Michael Kavai úr esetleg kiegészítéssel szolgálhat arra vonatkozóan, hogy milyen döntés született a két célcsoportnak. Michael. Köszönöm szépen, Thomas. Ami a gyermekeket illeti, azt a tapasztalatot vettük alapul, ami az a H1N1 modul tapasztalatát mutatta. Klinikai teszteket, vizsgálatokat végeztünk, és ezek alapján állítottuk föl a javaslatot a H1N1-re. Szeretném megemlíteni, hogy vannak ellenjavallatok, hat hónapos kor alatt nem javasolható az oltóanyag, tehát jelenleg nem ajánljuk ezt hat hónapos gyermekek, hat hónapos kor alatti gyermekeknek, a szezonális influenza vakcinát sem. Ami a többi célcsoportot illeti, a modellezés elég egyértelmű eredményt mutatott. A 6 hónap és 17 éves kor közötti gyermekeknek a teljes felnőtt dózist ajánlják a modellezés eredményeképpen. A HGN1 esetében ez 3 és 9 éves gyerekeken végezték el ezeket a kísérleteket, és itt fél adag, kétszeres, két fél adag nagyon jó reakciót vált ki, és ezt javasoljuk a 3 és 9 éveseknek, illetve a 6 hónap és 3 éves kor közöttieknek. A 10-17 éveseknek, tehát a tinédzsereknek a teljes felnőtt adagot ajánljuk, még akkor is, hogyha, hogyha itt kiegészítő vizsgálati eredmények is születtek. Ez tehát a végeredmény, erre az eredményre jutottunk a gyermekeket illetően, és ez alapján fogalmazzuk meg a javaslatainkat. Ami a terhes nőket illeti, az immunológiai tesztek azt mutatják a szezonális influenza esetében, hogy másként reagálnak a terhes nők, itt egy egyszerű extrapoláció végezhető el, egy modellezés, ami a biztonságot érinti, klinikai teszteket végzünk, de ugye nagyon, nagyon sok terhesnő kapott ilyen vakcinát szezonális influenzára 2000 és 2003 között az USA-ban. E, nagyon sok információt kaptunk ezekből az esetekből, illetve jó pár tanulmány született, állatkísérletekkel foglalkozó tanulmányok, és azt mondhatjuk, hogy nincs okunk arra, hogy azt gondoljuk, ne lenne biztonságos a terhes nők számára ez a vakcina. Nagyon fontos, hogy megfelelő kockázatkezelési tervet készítsünk, illetve gyógyszerfelügyeleti tervet, ezért fölvettük a kapcsolatot az ECDC-vel, illetve a gyártókkal, nyilvántartást készítünk, például a Eurocad segítségével, és az a célunk, hogy megfelelő információt gyűjtsünk amint az adott populációban alkalmazuk ezt a vakcinát. Uh, Én gyakran mondom azt, hogy pozitív véleményt uh, bocsátottunk ki a vakcinával kapcsolatban, de most kezdődik az igazi uh, munka. Tehát akkor, amikor használjuk őket és biztosítok mindenkit, hogy az EMA-ban mindent megteszünk, hogy gyors rendszer legyen, és hogy az, a mellékhatásokat is elkerüljük, és nagyon átláthatóan szeretnénk ezt tenni a bizottság is most egy klinikai kísérleteket végez gyerekekre és terhes nőkre is vizsgálja a hatás, és lehet, hogy a dózist megváltoztatja. Nyilvánvalóan a parlamentet is tájékoztatni fogjuk, akár csak közvéleményt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egy utolsó megjegyzés sem lenne, illetve kért valaki szót tőlem az ügynökségnek a képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint a bizottságnak egy korabbi tagja, nagyon izgalmas számomra, hogy itt lehetek. Amikor bizonyos kérdéseket hallunk, és köszönöm szem meg azoknak, például Grosztett asszonynak és másoknak, hogy hozzászóltak és majd a konkrét kérdésekre is válaszokat adok. Én a Tudományos Bizottságnak is tagja vagyok, ezért szeretném megköszönni ezt a kiválósági hálózatot, amely Európában létezik. Tehát köszönöm minden országnak, aki olyan sok szakért raportőrt küldött, és olyan sokan, éjt nappal át téve dolgoznak, és a, például a Tudományos Bizottságnak az elnöke, aztán az Egyesült Korányságból és Hollandiából a szakértők, akik olyan fantasztikus munkát végeznek, és a parlament képviselőinek büszkének kell lenni, hogy ebben a bizottságban ennyire jól képzett emberek dolgoznak és nagyon örülünk, hogy mindenki ezt a feladatot a magáévá tette. Stratégiát kell kidolgoznunk, és figyelembe kell venni, hogy melyek azok a csoportok, amelyek számára kockázatosabb a fertőzés veszője, és a többi. Ugyanakkor el kell kerülnünk azt, hogy pánikot okozzunk. A sajtó és a média ugyanis félelmet terjeszt a lakosság között. Tehát azt kell mondanunk, hogy a vakcinát illetően biztosak lehetünk a dolgunkban, és amikor a fehérjéknek a prekurzorairól beszélünk, akkor meg kell mondani, hogy ezek e-, egyáltalán nem mérgezőek. Tehát itt a hatás erősítő gyógyszerekkel kapcsolatban nagy félelmek vannak. Tehát lehetnek olyan anyagok, amelyek veszélyesek, de ismerjük, hogy mely anyagok neurotoxikusok, és a nehéz fémekről mindezt tudjuk, de egy dózisban olyan alacsony ezeknek a mennyisége csak 25 mg, hogy nem kellene ezektől tartani. Itt 25 mikrogram, most két injekcióról van szó, pedig az élelmiszerekben sokkal nagyobb károkat figyelhetünk meg, hogyha 20-30 éven át esznek olyan élelmiszereket, amelyekben vannak ilyen hozzáadott anyagok. Tehát nem a vakcinától kell félni. Köszönöm szépen és hogy megszervezték ezt az ülést. Köszönöm szépen. Köszönjük mindazokat a magyarázatokat, amelyeket ma délután eh, hallhattunk, és most ezzel lezárom ezt a részét az ülésnek.